vannak. A 80-as évekből származnak ezek a szabályok, amikor ön is volt Csernobilban. Azóta a felülvizsgálati záradékot nem hajtották végre. Minden esetre köszönöm a figyelmet és az erőfeszítéseit. Köszönöm szépen. Ebben a témában lezárom a vitát. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. Our next item on... A következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata. A KKV-k finanszírozását támogató uniós eszközök felülvizsgálatának gyakorlati aspektusai a következő programozási időszakban. Üdvözlöm Tajani biztos urat, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy a bizottság hogyan kívánja támogatni a KKV-knak a finanszírozását, ezzel a növekedését a Európa 2020-as stratégia keretében, hiszen ott az innovációból, a tudásból szeretnénk kiindulni a növekedés során. Az új ötletek pedig új vállalkozásokat hoznak létre, új munkahelyeket teremtenek, és így támogatják a növekedést. Éppen ezért ki kell állnunk amellett, hogy a vállalkozások erre megfelelő pénzeszközöket kapjanak. Különösen, tehát jó finanszírozást kapnak, hogy az innovációt, az innováció költségeit vállalni tudják. Innováció. Hogyha nincs innováció, nincs versenyképesség, nincs növekedés. A javaslatainkkal szeretnénk kihangsúlyozni a kutatás fontosságát, és az innováció fontosságát. Ahogy a zöld könyv, amelyet az Európai Bizottság a múlt héten fogadott el a kutatás és az innováció finanszírozásáról, láthatjuk, hogy közösségi eszközöket kívánunk bevetni, amelyek egyszerűsítik a partnereink helyzetét, de ugyanakkor garantálják azt, hogy nagyobb lesz az átláthatóság a piacon. Az egyszerűsítés és a rugalmasság lesznek tehát a kulcs szavai a jövőbeni munkánknak. amelyek tehát a növekedést szolgálják és a kis- és középvállalkozások támogatását. A közösségi finanszírozás és közösségi programok könnyen hozzáférhetőek kell legyenek minden kis- és középvállalkozásnak, különösképpen azoknak, amelyeknek van növekedési potenciálja és meggyőződésem, hogy a KKV-kre vonatkozó eszközöket egy közösségi programba kell egységesíteni, amely támogatja a versenyképességet, és amely az eddig felhalmozott tapasztalatokon alapszik. Különösképpen, amikor arról beszélünk, hogy mi lesz szükséges rugalmasság, hogy hogyan tudunk a piac változásaira reagálni az elkövetkező időszakban, fontos a pénzügyi programozás. A bizottság a javaslataival hangsúlyt szeretne helyezni a finanszírozási eszközökön. Ahelyett, hogy elveszett támogatások legyenek, inkább a hitelnyújtást támogatjuk, ez azt jelenti, hogy egy egészen észszerű üzleti tervre kell előállni a vállalkozásoknak. Persze szükség van garanciákra, szükség van kockázati tőkére, szükség van befektetésre, a versenyképességhez és az innovációhoz. Ugye a híres cipről van szó. Egészen ideig nagy sikereket, nagy sikereket értünk el, 100 ezer, megismétlen még egyszer, 100 ezer kis és középvállalkozást támogattunk, és a program végére ez az adat több mint 300 ezer lesz. Tehát az Európai Unió eszközei a beruházott tőke 89%-át jelentik, és ez még relevánsabb, hogyha arra gondolunk, hogy azzal, hogy azzal a 2%-os finanszírozással, amit megtettünk, milyen sok kis és középvállalkozás növekedését segítettük Európában. Egy másik fontos aspektus, hogy ne legyen túl nagy a bürokrácia, tehát ne túlságosan bürokratikus eszközök legyenek. kockázati alapokról és bankokról van szó, ide fordulhatnak a vállalkozások, nem Brüsszelhez. Tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások nagyra értékelik ezeknek az eszközöknek a rugalmasságát, és azt, hogy könnyen hozzájuk férnek. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európa Tanács néhány nappal ezelőtt arra kérte a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel közösségi szinten a kockázati tőke bevonásával. A bizottság megkívánja ezt tenni, a tanács javaslata alapján tehát eljárunk, hogy hogyan lehetne ebben egységesítést meg elérni. De a hitelgaranciát is észben tartjuk, a hitelnyújtás nagyon sok kis és középvállalkozás életét és munkáját könnyíti meg. Tudjuk azt, hogy szükség van ezekre a garanciákra európai szinten és regionális szinten is, és ezért fogunk majd benyújtani egy egész sor koherens eszközre vonatkozó javaslatot, amelyek mind a kis és középvállalkozásokat célozzák. Valamennyi tagállamtól azt várjuk, hogy ők hozzák a döntést, ha csatlakozzon hozzánk a strukturális alapoknak e módon történő felhasználásában. Ez már a jövőbeni pénzügyi programozásra vonatkozik. Szeretném még azt is hozzátenni, hogy időközben az Európai Bizottság nem állt meg, nem hagyta abba a munkát. 28-án, szeptember 28-án beindított egy fórumot a kis és középvállalkozások számára, hogy figyelemmel tudja kísérni a finanszírozást, a legjobb gyakorlatokat, és tudja ösztönözni ezeknek a cseréjét, illetve új megoldásoknak a kidolgozását. Ez egy állandó fórum, ahol rendszeresen találkoznak a kis és középvállalkozások, valamint a hitelintézetek képviselői, megvizsgálják a piac helyzetét, a jogi környezetet, e, azt, hogy hogyan lehet finanszírozáshoz jutni. E, beszéltek arról is, hogy hogyan lehetne európai piacot kialakítani, és arról tájékoztattak engem, hogy előrelépéseket tettek. Végül pedig fontos az is, hogy megvizsgáljuk a normatív kontextust, és itt külön köszönettel tartozom a Barnier kollégámnak, akinek a kommunikációja az egységes piacról nagyon fontos kezdeményezés, így lesz hatékonyabb a mi normatívánk, és így a kockázati tőkén belül az egységes piac jobban működhet. A közösségi fellépés erősíti az egységes piacot, és a növekedés a, versenyképességre, a versenyképességnek, a vállalkozó szellemnek a legjobb feltételeket teremti meg. Aztán, ami pedig a bankokat illeti, a Basel 3-at, ez is Barnier, Barnier biztos úr kompetenciába tartozik, ő júniusban fog, 2011 júniusában fog előállni a javaslatával. A bizottság javaslatát, javaslata majd tartalmazza a mikroekonomiai és makroekonomiai hatások értékelését. És így tudjuk garantálni, hogy nagyon jól kariblált javaslataink legyenek, és hogy észben tartsuk azt is, hogy mi zajlik a világ többi részében. Végül pedig ugye a költségvetési hatósága, a tanács és a parlament, ez a hatóság fog dönteni arról, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre közösségi szinten. Világos az, hogy egyre fontosabb jobban elkölteni az erőforrásokat, amelyek időnként nem állnak olyan bőven a rendelkezésünkre tehát az Európai Unió erőforrásait mobilizáljuk, és a magánszférát is vonjuk be. Biztosak lehetnek abban, hogy folytatjuk a munkát, annak érdekében, hogy a javaslataink mindig a kis és középvállalkozásokra összpontosuljanak, hiszen ők Európa jövőjének egyik fontos motorjai. Mindannyian tudjuk, hogy az a munka, amit el kell végeznünk az elkövetkezendő hónapokban, hogy végre valóban kilábaljunk ebből a válságból, nem csak a nagy, nagy ipari cégek támogatását jelenti, hanem a kis és középvállalkozások támogatását is. Véleményem szerint ők az egyetlenek, amelyek új munkahelyeket tudnának teremteni, a, és a szociális szempontból is lehetővé tudják tenni, hogy kilábaljunk a válságból. Természetes az, hogy nagyon fontos szerepük van a fellendülésben, hogy végre a válság után az új gazdasági fázis beinduljon. Köszönöm. Grazie, komisszárió Tajani. Köszönöm Tajani biztos úrnak. Most pedig következnek a frakciók nevében felszólalók. Először Bencen úr következik a néppárt nevében. Tak, herr Forman. first, tak Tajani. Köszönöm szépen. Tajani biztos úrnak az előadását. Ma azért szerepel a napirenden ez a téma, mert fontos, sokkal fontosabb, mint más az, hogy a KKV-knak a finanszírozásával foglalkozzunk itt Európában. Nyilvánvalóan nem kétséges, hogy a KKV-k nehezen korlátozottan férnek hozzá a finanszírozáshoz, és ez a növekedésüknek az akadálya, és annak is akadálya, hogy egyáltalán új vállalkozások szülessenek. Ezt ma mindennél nyilvánvalóban láthatjuk most a gazdasági válság következtében. Nagyon nehéz a bankoknál megfelelő finanszírozási eszközhöz jutni. A bankok nagyon függnek ugyanis attól, hogy milyen lesz a finanszírozásnak a menete, és hogyha Európában függünk eh, a bankok finanszírozásától, akkor sokkal rosszabb a helyzet, mint Egyesült Államokban a Bázel 3 szabályokat most ugye végre fogják hajtani, és ez új saját tőke követelményeket hoz. Ez nehezíti a kockázati tőke részesedések szerzését a KKV-kban. a bankok által rendelkezésre bocsátott tőkére nagyobb rizikóprémiumot kell, kockázati prémiumot kell majd fizetni, ez pedig a KKV-k üzleti lehetőségeinek elvesz, elvesztését fogja okozni, és ezáltal nem leszünk eléggé versenyképesek. Európában azonban növelni kell a versenyképességet, éppen ezért az Európai Uniós segítséget is meg kell adni ahhoz, hogy a kis és középvállalkozások finanszírozási eszközökhöz jussanak az innováció és a kutatásfejlesztés területén. Éppen ezért azt támogatnám, hogy még erősebben lépjünk fel, és a KKV KKV-k helyzetét még jobban javítsuk a finanszírozás területén. Van egy kezdeményezés, amely ebben segíthet ismerünk már programokat, ismerünk strukturális alapbeli lehetőségeket, a kutatási keretprogramot is használhatjuk. Éppen ezért fontos, hogy a parlament az elkövetkezendő hónapokban erre a témára koncentráljon. Köszönöm szépen!

valamilyen bankgaranciát a cip program keretében ami nagyon sok de a twenty three millió vállalkozáshoz nagyon kevés. ez várhatóan fölmegy még kétszázezer kkv val de a twenty three millióhoz képest akkor is kevés. sikerült mobilizálni one three milliárd venture capitalt de ez megint csak hogyha a twenty three millió vállalkozáshoz és a gazdasági értékükhöz hasonltom akkor nagyon nagyon kevés

Köszönöm szépen. Now Mr. Schmidt. Köszönöm szépen, Schmidt úr, liberálisok és demokraták nevében két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Igazán büszke lehet arra a munkára, amit a a bizottság végzett. Nagy kihívásra kellett szembenézniük. Van 20 KKV az Európai Unióban, akik az összes európai vállalatnak a 90%-át teszik ki. Azt kell, hogy mondjuk biztos úr, hogy a KKV-k képezik gyakorlatilag az európai gazdaságnak a szívét, a motorják. Azonban ez azt is jelenti, hogy növekedniük kell, ehhez finanszírozási lehetőségekre van szükségünk, ahogy ön is említette, és a kolléganőm is szólt róla. A pénzügyi lehetőségeiket, finanszírozási lehetőségeiket kimerítették, éppen ezért a strukturális alapokhoz kell nyúlniuk sokkal inkább, mint eddig. Ennek a feladatnak kell tehát eleget tennünk, ahogy azt Benson úr mondta. Itt a házban számtalan olyan szabályt fogadtunk el, amelyek szükségesek voltak a pénzügyi piacok számára, azonban ezek a szabályok a KKV-k számára költségnövekedést okoztak végeredményben, nehezebben tudnak, költségesebben tudnak kölcsönhöz jutni. Tehát most olyan szabályokat kell hoznunk, amelyek beindítják a növekedést, és szem előtt kell tartanunk, hogy hogy néz ki a végső egyenleg ebben a szabályozási munkában. Biztos úr, egyszerűsítésről, rugalmasságról és különböző programokról, finanszírozási lehetőségekről beszélt szeretnék a bürokráciát csökkenteni, és a rend és a felesleges költségeket. Azonban biztos úr, ez az, amire a KKV-k és a munkatársaik várnak itt az Európai Unióban. Nos, ez az, de nem ezt tapasztalják. A bürokratikus költségek és nehézségek azok csak növekedtek az elmúlt időszakban. Ezt kell megváltoztatni. 20, KK, 20 millió KKV van, az Európai Unióban, és több mint 20 millió munkanélküli, akik ki vannak rekesztve a munkavilágából, és a szegénység vár rájuk. Éppen ezért a bizottságnak tennie kell, és erősen kell reagálnia annak érdekében, hogy a KKV finanszírozása meg könnyebb legyen. Ez fog munkahelyeket teremteni Európában. Köszönöm szépen. Csernacki úr az ETR részéről. Mówimy o sektorze gospodarki. Elnök úr, hölgyeim és uraim, egy olyan ágazatról beszélünk, a gazdaság olyan területéről, amelynek a jelentősége kulcsfontosságú. A kis- és középvállalkozások hozzák létre az EU-ban a legtöbb munkahelyet, sokkal többet, mint a, az óriási mamut cégek. A KKV-k általában, vagy legalábbis nagyon gyakran családi vállalkozások, és a KKV-k szenvedték meg leginkább a pénzügyi válság következményeit. És még inkább igaz ez a szociális, a társadalmi költségre. Ez is ebben az ágazatban volt a legjelentősebb a nagyvállalatok és az ipari lobbik sokkal hatékonyabbak, ez természetes, hatékonyabban tudnak küzdeni a jogaikért, de meg kell védenünk a kis- és középvállalkozásokat is, hiszen ez azt is jelenti, hogy megvédjük az adófizetőket és a tagállamok állampolgárait. Még egy szót szólnék. Hangsúlyoznám, hogy a tagállamoknak nem szabadna mindenért általában az EU-t vádolniuk, és egyetértek Herzog asszony szavaival. For the Europe of freedom and democracy. Az EFD nevében Morganti úr. Elnök úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt években a globális válság is érintette a KKV-kat, és még nehezebb vált számukra a hitelhez jutás, pedig ez elengedhetetlen. Az Európai Uniós eszközök a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban is nehézségeket mutattak a lefedettség szempontjából is. Voltak administratív akadályok, és a beavatkozás is nem, beavatkozás sem volt egyenletes. Tehát a lényeg az, hogy a szabályokat kell egyszerűsíteni, mert ez nagyban akadályozza különösen a legkisebb vállalkozásokat. Gondoljunk arra, hogy egy egyablakos ügyintézés bevezetése mennyire könnyíteni a hitelhez jutást. Az új finanszírozási eszközök könnyítsék meg a hitelhez jutást, a garanciákat, és kedvezzenek a kis és középvállalkozásoknak, hiszen ezek a leginnovatívabb vállalkozások. Nekik van szükségük a kezdeti szakaszban a segítségre. Tehát a lehető legkönnyebbé kell tenni a hitelhez jutást, mert több mint 100 millió embert foglalkoztatnak ezek a vállalatok, és ők a növekedés és a fejlődés motorjai. Szia! Köszönöm szépen. A következő felszólaló Stojanov úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik úgy érveltek ma este, hogy a kis és középvállalkozások eh, igen fontos szerepet játszanak a gazdaságban. Egyetértek a kollégákkal. A KKV-k szenvedték meg leginkább a gazdasági és pénzügyi válság következményeit. Csárneszki úr is elmondta, hogy leggyakrabban családi vállalkozásokról van szó, kisvállalkozásokról, amelyek családoknak nyújtanak megélhetést és természetesen a nagyvállalkozásokat is sújtotta a pénzügyi válság, de az ő számukra ez csak az jelentette, hogy csökkent a nyereségük. A KKV-k esetében arról is szó lehet akár, hogy a megélhetésük forró kockán. Ezért a módosításokat nagyon gondosan és körültekintően kell végrehajtani. A politikai frakciók véleményét figyelembe kell venni. A módosításoknak lehetnek negatív hatásai is, a bankgaranciák nem elégségesek. A banki ágazatot is pontosabban kell szabályozni, illetve arra kell őket késztetni, hogy a KKV-k felé több forrást közvetítsenek a kisvállalkozásokat nem lehet ugyanolyan feltételekkel kezelni, mint a nagyokat. Következő felszólaló Ribe úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Szeretnék először is Benson kollégának köszönetet mondani, mert hogy megemlítette a ZIP programot, amely a vállalkozásoknak és a, ennek a terület finanszírozásának az egyik pill, pillére a Seremi Jazmin programok és a fiatal vállalkozók támogatása rendkívül jelentősége, búl és, jelentősége bír, és e, lehetővé teszi, hogy új vállalkozások e, kerüljenek a piacra. A hercogasszonynak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az európai e, beruházási alapot támogatja, és az eszközöknek a növelését kéri. Tajani biztos, hogy az a kérdéssel fordulok, hogy a 2020-as célok, a 2020-as céloknál el kell érnünk, hogy a KKV-k 20%-os saját tőke ellátottsággal rendelkezzenek, amit a bankoktól kérünk, tehát azt a KKV-tól is kérnünk kell, ez fontos lenne ezen a területen továbbá. Azt szeretném elérni, hogy a vállalkozásból való nyereség kivételen legyen csak adóztatva a, a, a nyereség, tehát a megkeresett jövedelmet a vállalat, hogyha magánál tartja, tartja, akkor a növekedésre kellene azt fordítani, és normál adóztatás alá kellene vetni, és egy nagyon fontos pont azok az amortizációs leírási, értékcsökkenési leírási lehetőségek 5000 euró alatt ezt meg kellene szüntetni, 5000 eurós 5000 eurós határig itt leírást kellene biztosítanunk, ez lenne a legjobb alap ahhoz, hogy a kockázati tőkét és a saját tőkét a, kredit, a hitelfinanszírozás keretében rendelkezésre tudjunk bocsátani. Köszönöm szépen, Rubik úr. Kutas úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először el kell gondolkoznunk, és az európai elveknek eh, mindenre kell alapulniuk. Kétharmada az európai munkahelyeknek a kis és középvállalkozásokban jött létre. A jelenlegi válság mellett a kis és középvállalkozások nehezen férnek hozzá a finanszírozáshoz. A bankok nem igazán nagy lelkűek, Éppen ezért nagyon fontos, hogy javítsuk a finanszírozási lehetőségeket, beleértve az európai beruházási csoportok számára. Nagyon nehéz megfelelően informálni az érintetteket a finanszírozáshoz való hozzáférésről. 2014 és 2020 között jelentősebb átláthatóságot kell biztosítani a bankok, illetve a vállalkozások között, és jobban kell informálni az érintetteket a meglévő platformokról, illetve a hitel hozzáférési lehetőségekről. Az Európai Befektetési Bank nagyon fontos, hogy támogassa az európai politikákat, illetve technikai segítségnyújtást is végezzen. Köszönöm. Now I give the floor. Köszönöm. Gardini asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Európában különösen fontos a kis és középvállalkozások erőteljesebb támogatása, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak az európai szociális gazdasági hálózatban jelentős súlyuk van. Ők a főszereplői a gazdasági fellendülésnek. 2008 és 2009 a 27 tagország számára 4,5 új munkahelyet teremtettek a kis- és középvállalkozások. Tehát a kis- és középvállalkozások voltak a tényleges motorjai a foglalkoztatás erősítésének. A válságban az újon létrejött munkahelyek egyharmada szűnt meg, éppen ezért most konkrét eszközökre van szükség, annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozásokat felruházzuk azzal a képességgel, hogy új munkahelyeket teremthessenek, hiszen ebből a teljes társadalom profitál. ...2010 elején a kis és középvállalkozások 18%-a nem vett fel hitelt, az ezt megelőző évben 19, 12% volt ez az arány. Tehát a kis és középvállalkozásoknak hitelekre van szükségük, adminisztratív könnyíté, könnyítésekre. A Small Business Act legfőbb prioritásai és mindezek, amiket Tájáni biztos a jövő héten be fog mutatni. Én Olaszország észak-keleti részéről érkeztem, és itt korábban jelentős gazdasági fellendülés volt, pont amiatt, hogy a kis és középvállalkozások megfelelő támogatásban részesültek. Köszönöm. Zoran Thaler, for one and all. Zoran Thaler, másfél percben. Jani, rád by se pridružil kollég... Elnök úr, tisztelt Tajani biztos úr, szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és nekem is ez a véleményem, hogy az Európai Uniónak a gazdaság fellendítésével kapcsolatos politikájának a továbbfejlesztése során a KKV-kra kell koncentrálni, hiszen több mint 100 millió munkahelyet köszönhetünk nekik. Nos, mi a legnagyobb, a legtöbb panaszuk a KKV-knak napjainkban? Fontos, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. A legnagyobb probléma talán a pénzügyi fegyelem hiánya. A kis és középvállalkozások rendszeresen 19-20 napos, vagy még nagyobb késéssel kapják meg a nekik járó pénzt, sokkal késedelmes fizetés, és ezt leginkább a KKV-k szenvedik meg. Az EU új jogszabályokat fogadott el ezen a területen, és most a tagállamokra vár az, hogy a körbetartozások ellen valamit tegyenek, és javuljon a fizetési fegyelem. Sok KKV nem is szembesülne ezzel a problémával, hogyha időben megkapnák azt a pénzt, ami nekik jár. A bankok nem látják el megfelelően a feladatukat. És éppen ezért az EU-ban nem olyan nagy a gazdasági növekedés, mint amilyen lehetne, hogyha nem lennének ezek a problémák. A Tajani biztos által is támogatott bizottsági intézkedések során elsősorban a KKV-kra kell gondolnunk. Itt az ideje, hogy eleget tegyünk az ajánlásoknak. Köszönöm. Keri úr, parancsoljon. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió számára nagyon jó ez a mai délután. Arra gondolok, hogy milyen témák kerültek napirendre, szolgáltatások, irányelv, a közösségi szabadalom kérdése, és most a KKV-k ügye. Ez alapvető életfontosságú kérdés. Hogyha minden KKV egy új munkahelyet hozna csak létre, az is hatalmas előrelépéssel járna. A KKV-k sok nehézséggel küzdenek, elsősorban a hitelhez jutás jelent problémát számukra. És minden hétvégén találkozok olyan üzletemberekkel, elsősorban a hazában, akik egyszerűen nem kapnak hitelt. Csak 4000 eurót szeretett volna készpénzben fölvenni egy kis vállalkozás, és nem kapta meg. Krónikus a helyzet, nagyon súlyos az én hazámban, és a, ugyan feltőkésítette az Európai Központi Bank a, a legtöbb bankot, de ez nem elég. A bankoknál ugye még mindig van a too big to fail, túl nagy ahhoz, hogy megbukjanak, és a KKV-k ra kellene ugyanezt mondanunk, hiszen ha nekik adnánk azt a támogatást, amire szükségük van, biztos, hogy legalább egy munkahelyet tudná, létre tudnának hozni, és ezzel jó fel tudnánk lépni a recesszió ellen. Amikor az új instrumentumokról beszélünk, amelyeknek a célja a KKV-k támogatása, akkor az én támogatásomra mindenképpen számíthatnak. Köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig elkezdjük a Catch the Eye, és látom, hogy Basescu asszony szeretne szólni. Köszönöm, elnök úr. A kkv és a kisvállalkozók támogatása jelenti a kiutat a gazdasági és pénzügyi válságból, a belső piachoz való hozzáférés és a Small Business Act mindenképpen nemzeti és egyben európai prioritásnak kell lennie. Szeretném megjegyezni, hogy a jelenlegi intézkedések nem oldották meg az összes akadály problémáját, amikor a kkv fejlődéséről beszélünk. Több ezer kis vállalkozás vár pozitív intézkedéseket a bizottságtól. Ugyancsak pozitívum lenne, hogyha alternatív finanszírozási forrásokat tudnánk biztosítani, és kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy a tőkepiachoz hozzá, jobban hozzáférjenek, jobb pénzügyi körülmények között dolgozhassanak, működhessenek a befektetők is. Szükség van az innovatív cégek széles körű támogatására. A román kormány jelen pillanatban gondolkozik egy olyan növekedés gyorsító program elfogadásán, amely a kis mikrovállalkozásokat támogatja és a fiatal vállalkozókat. Ez a kormányzati intézkedések eh, csomagjának részét képezi elnök. Eh, Bácsi Tisz képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a KKV-k finanszírozása továbbra is jelentős probléma függetlenül attól, hogy milyen intézkedések születtek. Ennek az ágazatnak az állapota továbbra is kritikus. Láttuk a Bankwatch jelentést, a banki szektor működése kapcsán megjegyezték, hogy négy tagállamban hogyan működnek a finanszírozási lehetőségek, és úgy tűnik, hogy a banki hitelek eddig csak a bankok számára voltak hasznosak. 15 milliárd eurót kaptak kettő éves időtartamra. A pénzeket a bankok biztosították, azonban a hitelbiztosítási feltételek folytogatják a vállalkozókat. Ez azt mutatja, hogy ezen a területen sokkal keményebb ellenőrzésre van szükség, mármint a banki rendszer ellenőrzésére, és az Európai Bizottságnak ebben bizony nagy szerepe van. Köszönöm elnök úr, hogy eh, lehetőséget kaptam, hogy felszólaljak. Nos, a kis és középvállalkozók támogatása kapcsán fontos, hogy a hitel hozzáférhetősége és egyúttal a költsége jelenti a legnagyobb kihívást a KKV-k számára egész Európában, szektorszinten és az én saját országomban, Írországban is. Nagyon sok életképes cégnek továbbra is problémái vannak, eh, amikor eh, tisztességes hitelt szeretnének kapni valamelyik banktól. Ez elfogadhatatlan, és csak a saját országom nevében beszélhetek, eh, de fontos, hogy a KKV ágazat a gazdaság növekedésének a motorja. Ez egy magánszektor, amely állásokat, munkahelyeket teremt, a parlament, a bizottság, a tanács semmi más nem tesz, mint egy gazdaság, olyan gazdasági körülményeket teremtünk, amelyek az ő működésüket lehetővé teszik, és örülök annak, hogy a bizottság bizonyos rugalmasságra tett tanúbizottságot. Fontos, hogy a tőkéhez való hozzáférés ne legyen túlságosan administratikus, azonban azt látjuk, hogy a bizottság elnöke a State of the Union eh, beszédében Eh, is tett ilyen ígéreteket, azonban figyelnünk kell, hogy ez hogy valósul meg, hiszen ez a 37 milliárd eurós megtakarítás, amely rendelkezésünkre áll, azzal segítenünk kell a kis és középvállalkozásokat, hiszen ők fogják a munkahelyeket létrehozni, és ők fogják a, a munkanélküliséget csökkenteni. Elnök, köszönöm Gallagher úr, és Figueredo asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mikro és kis vállalkozás helyzete egészen drámai Európában. A válság nagyon nagy, nagy mértékben sújtotta a kis vállalkozásokat. Portugáliában több tízezer kis családi vállalkozás, akár az ipar, akár a kereskedelem területén, vagy a szolgáltatások területén működő kis vállalkozás ment csődbe, fel kellett, hogy hagyjon a tevékenységével, ami nagy mértékben rontja a foglalkoztatási helyzetet és növeli a munkanélküliséget. Egészen nagy régiókban hatalmas méretű munkanélküliség lépett fel. Ezért jóval nagyobb támogatást kellene, hogy kapjanak a kis és közepes vállalatok. Ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy igenis hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő kondíciókkal a hiteleket a KKV-k számára. Most pedig Bölcer úr parancsoljon. Elnök úr, az Unió dicséretére mondhatjuk, hogy a fejlődés motorjai a KKV-k, és a legnagyobb, legjobb munkaadók, hiszen nem bocsátják el azonnyal a válság kapcsán a munkavállalóikat azonban egyre több hátrány éri a KKV-kat, akár támogatások, pályázatok kapcsán is. A papíron sok szép dolgot olvashatunk, de a Bázel 2 és a Bázel 3 azóta már tovább nehezíti a tőkéhez való kölcsönöket a hozzájutást. Életfontosságú a KKV-k szerep kkv számára az innováció, a futatáshoz azonban pénzre van szükség. Az új közbeszerzési jogszabályokban sokkal jobban figyelembe kellene venni a KKV-k szerepét, meg kell könnyíteni a részvételüket. Régóta vitázunk már ezekről az intézkedésekről, de sajnos még mindig nem történt elég. Köszönöm szépen, most pedig Luan úrnak adom meg a szót. Ahogyan talán önök is tudják, Romániában is ugyanolyan problémákkal szembesülnek a KKV-k a válság miatt, mint talán az összes többi tagállamban. Ami pedig eh, azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehetne javítani a hitelhez jutási lehetőségeken. Most új, új instrumentumokra lenne szükség, elsősorban a kutatást, az innovációval kapcsolatos tevékenységet kellene segíteni, valamint azt, hogy megfelelő szolgáltatásokhoz, illetve információhoz, minőségi információhoz könnyebben hozzáférjenek a KKV-k. 2011-re egy elektronikus tanulás, egy e-learning eh, platform, eh, létrehozását ígérték eh, nekünk, ami megkönnyítené a kutatáshoz, fejlesztéshez való hozzáférést a KKV-k számára, jobban hasz tudnák hasznosítani testre szabott információk segítségével a kutatási eredményeket jobban tudnának élni új kommunikációs csatornákkal, lehetőségekkel. És a kkv vezetői is az e-learning segítségével talán a pénzügyi eszközökhez is jobban hozzá tudnának férni. Kolino úr. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Tajani biztos nyilatkozatát üdvözlöm, hiszen fontos problémára hívta fel a figyelmet a kis- és középvállalkozásokra. Ők a termelési modell, illetve a szociális modell részei Európában, és jelentős motorjai a foglalkoztatásnak. A strukturális válság a piacokhoz kapcsolódik, éppen ezért a globalizáció válsága is egyben. Az európai gazdaság 90%-ban a kis és középvállalkozásokból áll. Éppen ezért rendkívül fontos a hitelekhez könnyebb és gyorsabb hozzáférést biztosítani, a bürokráciát csökkenteni, az európai eszközöknek sokkal könnyebben alkalmazhatóaknak kell lenniük. Egyszerűsítésre van szükség, több forrásra az innovációhoz és a kutatáshoz. Ezen kívül új iránymutatásokra van szükségünk az Európai Bizottságtól. Ezeknek az iránymutatásoknak világosabbaknak és egyértelműbbeknek kell lenniük, azért, hogy az információhoz a kis és középvállalkozások könnyebben hozzáférhessenek. A válság idejében nem engedhető meg az a helyzet, hogy a kis és középvállalkozások fizessék meg a válság árát, és a bankok eközben pedig meggazdagodjanak. Az Európai Bizottságnak mindenre figyelemmel kell lennie, az elnök megszakítja a hozzászólót. So you had one minute only, so next. Csak egy perc állt az ön rendelkezésére, elnézést, hogy megszakítottam Kolinóval, utoljára figyelmeztetem, hogy nincs több idő. Dan Szila asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az akadályokat még nem hárították el a kis és középvállalkozások elől Éppen ezért fontos javítani a stratégiákat, a terveket, illetve az Európai Bizottság programját a kis- és középvállalkozások számára. 23 millió kis- és középvállalkozás várja a pozitív fellépést a késlekedések visszaszorításában, a szakképzéshez való hozzáférésben, és nagyon fontos az adópolitikákat is javítani. Meg kell találnunk a válságból kivezető útat, mégpedig úgy, hogy a köz- kis- és középvállalkozásokra támaszkodunk. A pénzügyi finanszírozási eszközökhöz könnyebben kell hozzáférniük a kis- és középvállalkozásoknak, illetve a Small Business Act-nek európai prioritást kell képeznie. Köszönöm. Szikerszki úr, mondja az elnök, most szeretne hozzászólni, vagy a közep- következő részhez? głównym warunkiem sukcesu polityki wobec przedsiębiorstw w tym małych i średnich jest zapewnienie. a kis és középvállalkozások e, sikere a jól működő belső piacban keresendő. Az akadályok nélküli áruforgalom. Ennek egyik fel, előfeltétele. Mindenkinek hozzá kell férnie a piachoz, és a vállalkozásoknak az erőteljes versenyhelyzetre is fel kell készülniük ugyanúgy kell kezelni a KKV-ket, és természetesen nagyon fontos a tagországok számára a saját iparuk védelme. Gyakran beszélünk arról, hogy nagyon fontos az európai stabilitás szempontjából a növekedés biztosítása, illetve a vállalkozásoknál a stabilitás megvalósítása. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a KKV-k nagyban hozzájárulnak a foglalkoztatottak életkörülményeihez. Itt gyakran családi vállalkozásokról van szó. Lehet, hogy ők később reagálnak a válságra, de mindez nem jelenti azt, hogy ne kéne őket támogatni gazdasági intézkedésekkel. Köszönöm. Sikerski, csak komisszárió Tajani. Köszönöm, Sikerski úr. Tajani biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Signor Presidente, mi pare... Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a ma esti vita hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy harmóniát találjunk a parlamenti szándék és a bizottsági szándék között, hogy a kilávalási programunk motorja valós gazdaság legyen, különös figyelmet fordítva a kis és középvállalkozásokra, amelyek úgy gondolom, hogy az Európai Unió gazdaságának a vérkeringését jelentik. A bizottság elkötelezett amellett, hogy olyan politikai döntéseket vezessen végig a különböző területeken, amelyek ebben az irányban mutatnak. Elfogadtuk a késedemes fizetésekkel kapcsolatos direktívát, ez életfontosságú a KKV-k számára. Most azonban föl kell szólítanunk a tagállamokat arra, hogy ennek a honosítását végezzék el minél hamarabb. 24 hónap áll erre rendelkezésükre, de bízunk abban, hogy ezt a vállalkozásokat minél hamarabb teljesíteni fogják, hiszen ez nagy mértékben javítani fogja a kis és középvállalkozások számára azt a lehetőséget, hogy hitelhez jussanak innovációs és egyéb célokkal. 580 milliárd euró kerül ebben a rendszerben, hogyha ezt a szabályozást tagállami szinten mindenütt eh, beépítik a tagállami rendszerbe. A Small Business Act frissítésére is sor kerül a bizottság részéről hamarosan. Jelentős politikai döntések eh, fognak születni, például az egyoblakos ügyintézés, az egyik példa, amit említhetnék. Ezen kívül fölhívjuk a helyi hatóságokat és a tagállamokat, hogy eh, a KKV-k eh, ügye élére kifejezetten eh, ebből a célból kiválasztott eh, embert nevezzenek ki. Daniel Kajéhan e neve már el is hangzott. Eh, ő lenne a felelős a Small Business Act megvalósításának figyelemmel követéséért, és az Európai Bizottsági Politikák megvalósulásának a monitoringja is az ő feladata lenne. Jó lenne, hogyha valamennyi tagállam is ugyanezt megtenni eh, tagállami szinten, és hogyha a helyi és önkormányzati hatóságoknak van jogalkotási eh, köre, akkor jó lenne, ha ezt ők is megtennék lokálisan, regionálisan. A kisidemes fizetésekre vonatkozó direktíva vitája során ugye csak akkor tudjuk a KKV kéréseit teljesíteni, vagy úgy, hogyha megpróbáljuk a megfelelő kapcsolatokat kiépíteni a hitelintézetek és a KKV-k, illetve az Európai Központi Bank között. Fontos ezeknek a kapcsolatoknak, összeköttetéseknek az erősítése, és le kell küzdenünk azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek különösen a módban, a válság idején késedelmekhez vezettek. 30 milliárd eurós Eh, hitelállományról eh, beszéltek, amely eh, akadoz, aminek a folyosítása akadozik. Nagyon nehezen csordogált ez a pénz le a tényleges kkv szintjére. Ugye meg kell keresnünk elsősorban is ezeket a szűk keresztmetszeteket az Európai Beruházási Bank illetőleg a tagállami bankok és pénzintézetek között. A következő ülés alkalmával jó néhány javaslat fog az asztalra kerülni, hogy a hitelhez való hozzáférést rugalmasabbá tudjuk tenni a kis és középvállalkozások számára. Az egyszerűsítés érdekében e, is lépéseket teszünk, a REACH direktívát említhetném példaként, amelyet már lefordítottunk valamennyi hivatalos EU nyelvre nagyon technikai jellegű száraz eh, anyag ez, ugyanakkor ez fontos jelzés a kis és középvállalkozások számára, hiszen nem kell most már eh, angol vegyészeti szakfordítót, tanácsadót eh, alkalmazniuk, hogy megértsék, hogy mihez is kell alkalmazkodniuk. Úgy gondolom, hogy eh, folyamatosan ilyen módon is csökkentjük a KKB-k adminisztratív költségeit, és ezt továbbra is végezni fogjuk ezt a munkát. Aztán a fitness ellenőrzés úgymond, tehát az eh, ipapolitikai eh, dokumentumban említett módon ugyancsak kihat arra, hogy a versenyképességgel kapcsolatos szabályozások ténylegesen hogyan valósulnak meg. Ez is segíti a KKV-ket. E, meg kell köszönöm Rübik úrnak e, a felszólalását, és meg kell köszönöm a parlamentnek, hogy folyamatosan támogatásáról biztosította erőfeszítéseinket azon a területen, hogy e, a finanszírozást meg tudjuk ebben a témakörben növelni. következetesen tartottam magam ahhoz a viták folyamán a KKV-kkel, hogy részemről ez az elkötelezettség valóban magas prioritású, fontos. Fontos számomra, hogy a KKV-k akadályait lebontsuk, hozzáférjenek a hitelhez. Ezek a támogatási intézkedések a mandátum végéig folyamatban maradnak. És ahogy említettem, már megjegyzéseim elején is, nagyon is egy hullámhosszú mozgunk az Európai Parlamenttel, és a másik oldalon a bizottsággal is jó magam. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. A szavazásra szerdán kerül sor. 12 órakor. A követ